Köszönöm, kedves kollégák, a türelmet. Ahogyan már az elején elmondtam, az elnökök értekezletének a végét vártuk, és majdnem véget is ért az ülés. Forenza asszony szeretne